Cari colleghi, diamo inizio. Tisztelt kollégák! Azt javaslom, hogy kezdjük el a szavazást. És még mielőtt elkezdenénk a szavazást, szeretném bejelenteni önöknek, hogy a gazdasági bizottság egy kijavító, egy korrigáló feljegyzést juttatott el hozzánk, ez pedig szerepel a mai ülésünk jegyzőkönyvében. A 216-os cikk négyes bekezdése értelmében, ami erre a kiegészítésre, korrigálásra vonatkozik. Ezt jóvá hagyjuk, ha csak egy frakció vagy 40 képviselő 48 órán belül nem kéri azt, hogy szavazzunk erről. Készen állnak a szavazáshoz? A napi rend értelmében az egyszerűsített eljárás alapján szavazunk Rajl úr jelentéséről, amelynek tárgya a megújuló ügynökség alapokmánya. Szavazásra bocsátom ezt a jelentést. Név szerint szavazunk. Avete votato tutti? Ha mindenki szavazott. C'è una parte che dice sì e una parte dice no. Úgy tűnik, hogy egyesek azt mondják, hogy igen, mások azt mondják, hogy még nem szavaztak. Gondoljunk persze azokra is, akik még nem érkeztek a terembe. Adesso credo che abbiate votato tutti. Rendben, akkor azt hiszem, hogy most már mindenki szavazott. Rendben. Akkor a szavazást lezárom. Votanti in totale 478 favor... 478 leadott szavazatból 453-an mellette, 13-an ellene, 12 tartózkodás, úgyhogy jóvá hagytuk ezt a jelentést. Cassini úr két szót parancsoljon. Non fatta a tempo a introdurre la carta, ma avrei votato sì. Segnaliamo immediatamente. Igen, én igennel akartam szavazni, csak nem volt időm arra, hogy a kártyát is használjam. Elnök, figyelembe vesszük, rendben. Figyelembe vesszük akkor Cassini úr szavazatát, ő is igennel szavazott. Most pedig áttérjünk az egyszerűsített eljárás értelmében de Castro úr jelentésére. Ennek tárgya a közös agrárpolitika területét érintő elavolt tanácsi jogszabályok. Ezt a jelentést is szavazásra bocsátom, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. 543 leadott szavazatból 542 igen és egy nem szavazat az eredmény senki sem tartózkodott, úgyhogy ez egy kitűnő többség de Castro úr számára. Bulgár kivétellel, ugye Bulgária is egy demokratikus állam, mondja az elnök, Most pedig az egyszerűsített eljárás értelmében áttérünk egy további De Castro jelentésre. Ennek a tárgya laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok átruházása. Szavazásra bocsátjuk tehát ezt a jelentést név szerint. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 577 leadott szavazatból 534 igen, 29 nem szavazat és 14 tartózkodás. Ezt tehát jóvá hagytuk. Jóvá hagytuk ezt a jelentést, most pedig következik Hübner asszony jelentése, ismételten az egyszerűsített eljárás értelmében. Ez a jövedéki adó mérték csökkentése Madeirán és az Azori szigeteken. A jelentés tárgya most pedig név szerint szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 604 leadott szavazatból 579 igen, 13 nem szavazat és 12 tartózkodás mellett jóvá hagytuk tehát ezt a jelentést. Martin úr kétszor parancsoljon zum ersten Mal meine Abstimmungsmaschine nicht. Ich wollte... Nem működik a szavazógépem, igennel szavaztam volna. Ah, sì, sì. Prendiamo a... Rendben. Rendben, ezt figyelembe vesszük. Most pedig a Geringer jelentés következik. Folytatjuk az egyszerűsített eljárás értelmében. Itt a vadon élő madarak védelme a jelentés témája. Átérünk most akkor a szavazásra, elkezdjük név szerint szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 619 leadott szavazatból 592 igen, 4 nem szavazat és 23 tartózkodás. Geringer asszony jelentését ezennel jóvá hagytuk. Második jelentés szintén Geringer asszonyi továbbra is az egyszerűsített eljárás értelmében szavazunk. Itt most a gázüzemű berendezésekről van szó, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 638 leadott szavazatból 618-an mellette, 11-en ellene szavaztak, és 9 tartózkodás. Az eredmény, jóvá hagyjuk tehát ezt a jelentést is Geringer asszonytól. A harmadik jelentés Geringer asszonytól az audiovizuális média, média szolgáltatások nyújtásáról szól. Továbbra is az egyszerűsített eljárásról van szó. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 641 leadott szavazatból 620-an mellette szavaztak, 13-an ellene, és 8-an tartózkodtak. Jóvá hagytuk tehát ezt a jelentést is. A negyedik jelentés Geringer asszonytól a munkavállalók védelme az azbesztel kapcsolatos kockázatok védelméről szól ez a jelentés. Egyszerűsített eljárásról van ismét szó, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 654 leadott szavazatból 643-an szavaztak mellette, senki sem szavazott ellene, és 11 tartózkodás. Gratulálok Geringer asszonynak. Negyedik alkalommal az ötödik jelentés Geringer asszonytól az egyszerűsített eljárás értelmében. A harmadik országokból behozott állatok állategészségügyi ellenőrzéséről van szó. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 657 leadott szavazás, szavazatból 644 szavazat mellette, 11 ellene és két tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Most pedig a hatodik jelentés Geringer asszony részéről. Ennek tárgya a mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat. Egyszerűsített eljárással szavazunk ismét, név szerint. Megnyitom a szavazást, lezárom, az eredmény pedig 632 szavazat mellette, 17 szavazat ellene és 8 tartózkodás. Ezt a jelentést is elfogadtuk tehát, és most a hetedik Geringer jelentés következik. Ennek témája pedig a baromfi és keltető tojás közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára vonatkozó állategészségügyi feltételekről szól. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. 662 leadott szavazatból 641 szavazat mellette, 15 ellene és 6 tartózkodás. Jóvá hagytuk ezt a jelentést. A nyolcadik jelentés Geringer asszonytól a szarvasmarha félék fajta tiszta tenyészállatairól szól. Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Lezárom. 655 leadott szavazatból 633 mellette, 13 ellene és 9 tartózkodás. Kitűnő, Geringer asszony. 9 jelentést sikerült elfogadnunk, azt hiszem, hogy megérdemli, hogy megtapsoljuk. Ez szinte egy rekordnak minősíthető, most pedig áttérünk Buzutil úr jelentéseire. Sull'accordo di esenzione dal... A jelentés témája az EK és Mauritius közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről név szerint szavazunk. A szavazást lezárom. ...662 szavazatból 602, mellette 32, ellene 28 tartózkodás. Következő puszutili jelentés. Az LK e és a Szesel köztársaság közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom. 667 leadott szavazatból 610 mellette, 28 ellene, 29 tartózkodás. Elfogadtuk a jelentést harmadik buszutil jelentés, az EK és Barbados közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alól mentességről. Név szerint szavazunk. Szavazást megnyitom és le is zárom. 663 leadott szavazatból 604 mellette, 29 ellen és 30 tartózkodása jelentést elfogadtuk. Negyedik buszotil jelentés az LK és Szent Kitts és Nevis közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok aluli mentességről. Név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. ...664 leadott szavazatból 603 mellette, 28 ellene 33 tartózkodás. Buszotilor úr jelentését ezzel elfogadtuk. Ötödik Buszotil jelentés az LK, e valamint Antigua és Barbuda közötti megállapodás a rövidtávú tartózkodásra jogosító vízumok aluli mentességről. A népszerinti szavazást megnyitom. Barbuda nem, nem Barbados. A szavazást lezárom. 672 leadott szavazatból 612 mellene, mellette, 29 ellene, 31 tartózkodás. Elfogadtuk a jelentést. Hatodik buszutil jelentés. Az EK és a Bahamai Közösség közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok mentességről. Név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom. 672 leadott szavazatból 608 mellette, 31 ellene, 33 tartózkodás, elfogadtuk a jelentést. Gratulálok Buszutil úrnak. Mind a hat jelentését elfogadtuk. A napi rend értelmében Jutta Haug jelentése következik, a 9 per 2009-es számú költségvetés módosítási tervezet, Olaszországi Földrengés harmadik szakasz bizottság. Szavazunk. Minősített többségre van szükség, megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. 673 leadott szavazatból 654 mellette, 4 ellene, 15 tartózkodás. A jelentést elfogadtuk. Köszönjük Haugasszonynak. Köszönöm Olaszország nevében is. Következő jelentés az, egyszerűsítő, az egyszerű eljárás értelmében Reimer Böge jelentése, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása, Németország távközlési ágazat. Népszerinti szavazás következik, minősített többségre van szükség. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 677 leadott szavazatból, 598 mellette, 49 ellene, 30 tartózkodás. Gratulálunk Bőge úrnak. Elfogadtuk a jelentést. Boldis asszony jelentése következik. Marek Szívjegy mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem. Szavazunk név szerint. Tessék! A szavazást lezárom. 671 leadott szavazatból 639 igen, 17 nem, 15 tartaszkodás A jelentést elfogadtuk. Carlos Coelho jelentése következik. A Schengeni vívmányok alkalmazását nyomon követő értékelési mechanizmus. Nincs módosító indítvány, szavazunk tehát, megnyitom a szavazást. Nincs módosító indítvány, a tervezethez, a szavazást tehát megnyitom, most pedig lezárom.